Practic, odată cu aderarea României și a Bulgariei, Uniunea Europeană a devenit un actor uh, principal în regiune, iar uh, regiunea... Európai Unió nagyon fontos szereplő ezen a területen is, és a Fekete-tengeri térségnek nagyon fontos geostratégiai jelentése van az energiaellátás és az ellátás diversifikációja szempontjából. Ezért a Közép-Ázsiáig a, figyeljük ezeket a kérdéseket, és én a hosszú távú partnerségről beszélek az Európai Unió és Oroszország között. Közösek az érdekek a két partner között, hogy növelni kell a kereskedelem volumenét és a befektetéseket a régióban, valamint erősíteni kell a versenyt, egyszerűsíteni, liberalizálni kell a kereskedelmet a Fekete-tengeri térségben. Az új gáz és villamos áramvezetékről kapcsolatokról is szólok. Ez mindenek előtt az erőműveket érinti, mindenfajta erőművet, és új befektetésekre van szükség a régióban, de meg kell teremteni a feltételeket a befektetések számára is. Az Európai Unió energiabiztonsági politikája a diversifikáción kell, hogy felépüljön, és itt hangsúlyozom a Nabukó vezeték fontosságát, és a partnereket felszólítjuk ebben a projektben, hogy tegyék meg, gyorsítsák fel az ehhez vezető lépéseket. További projektek a POB kőolaj vezeték Triest-Konstanca között, és a fontos projekt még az Agri, amely a gáz szállítással foglalkozik Örményországból a Fekete tengeren keresztül Konstancáig. Ezzel kapcsolatban alá kell húzni hogy az energiahálózatok két irányban kell, hogy működjenek. A következő fekete tenger partján elhelyezkedő államok között. Vannak fontos projektek, és itt a Plexit és az interconnection, interkonnektorokat említem. Ez egy regionális kutatási hálózat a térségben, kapcsolódjon ez a GEANT projekthez, és ezért felszólítom a bizottságot, hogy további kutatási projekteket is támogasson ebben a ö, térségben, a HPCC, Szigrid és a SZIN, az energia területén is elmondom, hogy fontos a kikötőben javítani a folyamatokat, a megfelelő gáz és kőolajterminálok létesítésével, és a különböző közlekedési hordozók közötti interoperabilitást biztosítani, hogy meglegyen a kapcsolat a tengeri és a szárazföldi szállítás között. Sajnos az a helyzet, hogy a Fekete tenger eddig az egyetlen olyan tenger, ahol az Európai Uniónak még nincs, nem fektetett egyetlen vízi útba sem Remélem, hogy futja majd erre a TEN-T költségvetésből. Ugyanígy a multilaterális együttműködést is meg kell vizsgálni, és támogatni is kell a Fekete-tenger mentén, az energia területén, jogszabályok révén is, és üdvözöljük a további együttműködést a Fekete-tenger menti országok között a különböző pénzügyi eszközök igénybevételénél. A Fekete-tengere Bizottság és a Fekete-tengeri Együttműködési Bizottság egy nagyon fontos munkát végez Véleményem szerint ideje, hogy az Európai Unió aktívabb legyen a Fekete-tengeri térségben, ezért kérjük a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy idevágó stratégiát, amelyet egy cselekvési terv támogat, ami a sikeres együttműködést segítheti elő, tehát javítani kell a hálózatokat, a környezetvédelmet, biztonságot, cserét, minden rendelkezésre álló pénzügyi eszközzel. Még kiemelem, hogy a román fordításban van egy hiba. Az angol szöveg flagship projektet említ, tehát stratégiai projektet, a román van ebből kísérleti projekt lett. Tehát itt szeretnék hivatalosan korrekciót kérni, stratégiai projektekről van szó, és az EU fekete tengeri érdekeiről, ezért fontos, hogy ez a korrekció megtörténjen. Ezen kívül szeretném még felhívni a figyelmet, hogy az európai stratégia az fontos, hogy a cselekvési tervben is támogatást kapjon, és ezt könnyű kidolgozni, ugyanis már van három partnerség a, a Frekette tengeri Szinergia projekt megvalósításában. Környezetvédelemről van szó, közlekedésről, ezért Gerogország a felelős, és van még egy energiaügyi kérdés, itt Bolgária a koordináló fél. Ezek a partnerségek már a meglévő cselekvési lehetőségeket szabályozzák a régióban, de egy összstratégia nagyon nagy mértékben javítaná a helyzetet. Még egyszer hangsúlyozom a fekete tengeri térség geostratégiai jelentőségét, és remélem, hogy az Európai Unió megfelel a az elvárásoknak ebben a régióban. Köszönöm szépen, Dika asszony, ezt az előadást és a tájékoztatást. Velátom, nem vagyunk sokan, de azért én sokat megtudtam öntől. Köszönöm szépen. Piper kollega kéri először a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Fán Nisztelrooy kollega képviseletében szeretnék beszélni a néppárt álláspontjáról. Mi ezzel a véleménnyel nagyon is egyetértünk, ugyanis egy optimális stratégiai iránymutatást kínál, hogy hogyan lehet ezeket a fontos fejlesztési potenciálokat kihasználni ebben a régióban, hogyan tudjuk intelligensen hálózatba kapcsolni ezt, és mindezt az európai energia biztonság és kutatás céljainak elérése érdekében. Ez a stratégia nagyon fontos, és az ön véleménye úgy gondolom, hogy szinte egyedülálló a parlamentben, ugyanis egy regionális stratégiáról van szó, és életemben először olvasom, hogy valaki optimális összekapcsolódást követel a meglévő támogatási lehetőségek között. Tehát a meglévő rendelkezésre álló lehetőségek összekapcsolását, és nem plusz pénzt. Ilyen még nem volt. Erre az elmúlt hat évben még nem láttam példát, úgyhogy ennyiben eh, még sokkal nagyobb energiával fogom támogatni az öntörekvéseit. Amit hiányolunk, az a kapcsolódás a Duna stratégiához ugyanis ugyanis itt a földrajzi közelség is adott, és hát vannak olyan stratégiai területek, amelyeket itt össze lehet kapcsolni, és ezzel kapcsolatban nyújtunk majd be módosítót. Köszönöm a ö, ö, Piper szakértő kollega véleményét. Van még esetleg hozzászólás? A többi sedó esetleg kér szót? Lemberts, Simánszki? Valerian, kollégák sajnálatos módon nincsenek itt. Hát, ha nincs hozzászólás, akkor a bizottságot kérem, hogy mondja el, mit gondol. Itt van valaki egyáltalán? Hát akkor jó, hát akkor bocsánat. Adélosz? Nem tudom én ezt elolvasni. Nézzék el nekem. Oh, yeah, thank you very much. I just wanted to... Én csak szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek átfogó bemutatását, előadását. A bizottság részéről nagyon sok elemmel egyetért, de azt ki kell emelnem, hogy mi úgy gondoljuk, hogy sokkal fontosabb most, hogy befejezzük, konszolidáljuk, az lenne a jó szó talán, a Fekete-tengeri szinergiát, a Fekete-tengerre vonatkozó Európai Uniós kezdeményezést 2008-ban indították el a kievi miniszteri szintű csúcs találkozón. Ott gyűltek össze az Európai Unió illetékes miniszterei, illetve a régió illetékes miniszterei. Mert még nem tartunk ott úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos először ezt az első kezdeményezést megerősíteni, mielőtt más gondolatokkal foglalkozunk. Elhangzott, hogy három partnerség létezik, környezetvédelmi, közlekedés és energiaügyi partnerség. A valóság azonban az, hogy csak egyiket indították el idén, a környezetvédelmét. A két másik még mindig alakulóban van. Nem azért, lehet lusták lettünk volna. Hát biztos, hogy nem azért, mert nem érdeklődünk a régió iránt, de van, el kell ismerjük, vannak problémák, amik eszembe kell nézni. És a gond az, hogy nagy országok vannak ott, amelyek számára kényelmetlenek az Európai Unió intézkedései, lépései ebben a régióban. Jó, hát nyilván a régió részei vagyunk, nem csak azért, mert Görögország része, hanem, ha úgy tetszik, Bulgária, Románia, mint említettük, ugye a tenger mellett helyezkedik el a Fekete-tenger, de nem vagyunk ugyanabban a helyzetben, mint például a balti régióban, vagy a Barents régióban. Csak hogy néhány példát említsek, néhány szomszédos a régiót, persze nem technikai értelemben, hanem földrajzi értelemben. Ez a mi álláspontunk, mi úgy gondoljuk, hogy konszolidálni kell, mint említettem, a Fekete-tengeri szinergiát, szerintünk ez egy jó kezdeményezés, át fogja az összes eszközt, amit támogatnia kell az Európai Uniónak, a regionális együttműködést a régión belül, és az együttműködést az Európai Unió és a régió között. A másik megjegyzést, am, am, amit tennék, megértem persze a bizottság hatáskörét. Nyilván öm, a hatásköri meghatározottsága az, hogy önök az energiát emelik ki, de a Fekete-tengeri együttműködés nem csak energia alapú kell, hogy legyen, annak ellenére, hogy persze nagyon fontos ágazat az energia. Nagyon sok terület van, ahol előre léptünk, egy ilyen terület, a határokon átnyúló együttműködés, most először, most nem akarom drámai méretekben megfogalmazni, először fordul elő a történelemben, hogy a Fekete-tenger esetében egy kis határokon átnyúló program alakult ki, kicsi, pontosabban az hogy a többihez képest, de ne felejtjük, hogy ez az első ilyen, nem valami korábbi mintának a másolása. Meg vagyunk győződve arról, hogyha ez a személyes, a civil társadalmat magában foglaló program sikeres lesz, 2007 és 13 közötti időszakban, akkor a következő időszakban meg tudjuk önöket győzni, önöket, mint költségvetési hatóságot arról, hogy több pénzt kellene szentelni ezeknek a nagyon érdekes és nagyon nagy segítséget jelentő programoknak. Így kellene el így lehetne segíteni azokat a területeket, amelyekben előrelépés érhető el. Én az haladás szót emelném ki. lehet enyhíteni a jobban felmerülő feszültségeket. Elnök, köszönöm szépen, Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását is köszönöm. Köszönöm az őszinte szavakat, amelyekkel a bizottság álláspontját ismertettem. Azt gondolom, hogy a parlament továbbra is amellett fog kitartani, hogy az Európai Unió fekete-tengeri stratégiája létezzen. Fel kell hívni erre a figyelmet. A sajtóban nemrégiben nyilatkozt, olvastam, bocsánat, arról, hogy Oroszország földgáz exportját át akarja irányítani méghozzá Ázsia és Kína irányába. Éppen ezért azt gondolom, hogy a Fekete-tengeri régió a Kaszpi-tengerhez való közelsége miatt egy olyan régió, amely nagyon gazdag, foszilis nyersanyagokban éppen ezért hozzájárulhatnánk a energia függetlenség növeléséhez az Európai Unióban. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nem szabad elodázni az Európai Unió fekete-tengeri stratégiáját. Szeretnék arra is kitérni, hogy ezen a területen élénk eh, ipari tevékenység létezik, mm, de ipari együttműködést is kialakíthatnánk a Fekete-tengeri régióban. Minden partner érdekét szolgáljuk, szolgálnánk, egyenrangú partnerekről beszélnénk, és ami az egyes területeket illeti, szeretnék a nyolcas pontra az Ipari Bizottság véleményének nyolcas pontjára hivatkoznék. Nem szorítkozunk az energia területére, hanem arról van szó, hogy egy cselekvési tervet kell kidolgozni a fekete tengeri stratégia számára, Stratégiai projekteket kívánom kidolgozni több területen, fenntartható fejlődés, a hálózatépítés javítása, a kommunikáció, a közlekedés, energia, a szolgáltatások, amelyek az információs társadalom igényeit szolgálják, környezetvédelem, migráció, kulturális tapasztalatcsere. Tehát ezek a főbb kulcsszavak. Nagyon fontos ezen javaslatok megfelelő kezelés az energetikai ágazat a stratégiai jelentősége az EU számára, de ez csak egy része az erőfeszítéseknek az Európai Unió Fekete-tengeri stratégiáján belül. Az én álláspontom az, hogy az Európai Unió nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítson ennek a régiónak. És egy fekete-tengeri EU stratégia segítségével az összes érintett fél egyenlő partnerként való kezelésével létrehozható lenne. A, várom a kollégák véleményét, de meg vagyok győződve arról, mint említettem, hogy a parlament nek meg kell, ö, be kell bizonyítania, hogy megtesz mindent a társadalmi gazdasági fejlődés érdekében. A parlament így megvétett álláspontját elnök, köszönöm szépen, és arra utalok, hogy a módosítók leadási határideje október 12 déli 12 óra. Következő napi rendi pont a 17-es, a GDP-n innen is túl a haladás mérése változó világunkban. Matthias asszony a jelentéstevő, és megkapja a szót méghozzá egyedül. Ehm, antes de mais, eh, gostaria de dizer, uma, como nota prévia, que acho muito relevante eh, a abertura deste debate e que. Köszönöm szépen. Ezt a vitát meg kell nyitni. A parlamentnek állást kell foglalnia ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy most legyen ezzel kapcsolatban álláspontunk, véleményünk. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a GDP mérőeszköz méri a gazdasági sikert, a gazdaságpolitikák sikerét, de ez igazából egy korlátozott mértékben felhasználható eszköz. Összekapcsolódik a gyártással, termeléssel, nem az életminőséggel, jóléttel. Tehát szükség van ez a, erre a vitára ebben a parlamentben. Az egyik módja ennek, az úgy történik, hogy kiegészítő jelzőszámokat határozunk meg, amik már igazából léteznek. Alapvetően meg kell néznünk, hogy minél több információt tudjunk begyűjteni, hogy megkönnyítsük a politikai döntéshozást. Ezt, mondom, ezt mondtam. Azt hiszem, a GDP valóban kapcsolódik a gyártáshoz, termeléshez, javítani kell rajta. Mm, több olyan mérő eszközre és jelzőszámra van szükség, amivel mérni lehet a teljesítményt. Ezek ide, ezek alatt értem a szociális, életminőségi, <coughs> környezetvédelmi aspektusokat, kutatás, szociális egyenlőség, a munkafeltételek egyenlősége, több minden van a listán, de gondolom nem kell az összeset felsorolnom, nagyjából tudják, hogy mire gondolok. Ez az első pont. Második pont. Ez kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy azt gondolom, a kiegészítő jelzőszámok jobban kell tükrözzék a makrogazdasági tevékenységet, mint pusztán a GDP. Ez azt jelenti, hogy nem merkantilista aspektusokat kell figyelembe venni. És ezen jelzőszámok között fontos az externalitás, az ex, a külső pozitív és negatív költségek kérdése. Például az önkéntes munka, az importok például, ezeket nem mindig veszük figyelembe. És azt kell mondjam, és ez releváns, azt gondolom, ennek a bizottságnak a munkája szempontjából, Tudjuk, hogy egyik feladatunk az energiahatékonyság megvalósítása. És ugye fel kell lépni a klímaváltozással szemben. Ezek a célkitűzések, és csak a GDP-t használjuk a kiegészítő jelzőszámok nélkül, akkor azt látnánk, hogy csökken matematikai szempontból a kimenet eredménye. A többi aspektus figyelembe kell venni, különben nem kapunk teljes képet. A vélemény, amelyet elkészítettem jelentéstevőként, amelyet a bizottság elé terjesztettem, nyilván korlátozott volt, hiszen korlátozott számú ö, karaktert írhattam. Nagyon is rövidre sikerült ez a jelentés, de remélem, hogy az árnyék előadókkal össze tudunk ülni, és valami nagyon is elfogadható tudunk létrehozni. Módosítókat be lehet nyújtani, Bármilyen megjegyzés szívesen fogadok. Tehát fontos, hogy legyenek a GDP mellett kiegészítő jelzálszámok, amelyek jobban tükrözik azokat a területeket, amelyek ennek a bizottságnak a hatás és látókörébe tartoznak. Ugye az ENVI bizottság az értékes. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Szó, hozzászólás, Lambert kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, meg szeretném jegyezni, hogy mennyire kevesen vagyunk jelen. Tegnap volt, vagy tegnap előtt az ECON bizottságban volt egy vita a környezetvédelmi elszámolásról, ami igazából alap vagy alcsoportja ennek a témának. Hasonló volt a helyzet. Nagyon kis érdeklődést mutattak a kollégák. Szerintem ez egy ébresztő hívás kellene legyen, hiszen lehet, hogy ez egy unalmas témának hangzik, de nagyon fontos abban az értelemben, hogy tudni kell, hogy a GDP irányította a politikai döntéshozatalt éveken át Európában. Tehát abból indultak ki, a GDP nőtt, akkor azt tudjuk, hogy alapvetően a jólét is nőni fog. Ez volt az alapin, alap gondolat. Azt szűrtük le, ha a GDP jó, akkor tudjuk, hogy jó lesz az életünk. Az elmúlt évek azonban azt mutatták, hogy a kapcsolat a GDP és a jólét között és a munkahely teremtés között nincs már meg. Amikor gazdasági felendülés van, azt mondjuk, hogy munkahelyek nem teremtődnek, teremtődnek a GDP és egyenlőtlenségek kioldása nem létező kapcsolat. A GDP és a forrás felhasználás közötti kapcsolat megvan, és egyre inkább megvan. Tehát ebben a három dimenzióban súlyos problémáink vannak. Tudjuk, hogy a GDP helyett valami mást használni, az időbe fog telni ez az átmenet. Ez teljesen elfogadható. Olyan mélyen gyökerezik kultúránkban ez, és a kormányzati kultúránkban a GDP központúság, még a kollektív tudat alattiban, az emberekben is a GDP létezik, mint alap. Szerintem nagyobb figyelmet kellene szentelni ennek. Üdvözlöm az Endri jelentését, és még nagyobb mértékben örülök a jelentéstevő mm, gondolatainak, de még szeretném meg ezeket kiegészíteni. Először is valóban ki kell emelnünk azt, hogy ez egy politikai döntéshozatali eszköz. A GDP-n túl mutatunk, nem azért, mert ennek örülünk, nem öncélú ez, hanem olyan mérőeszközök kellenek, amelyek segítségével hathatós politikát tudunk kialakítani. Most pedig ö, hivatkoznék a tegnapi bizottsági jelentésre a gazdaság irányítása kapcsolatban, de nézzük a hiányokat, megnézzük az adóságokat. Az Olérénnel hétfőn folytatott vita során elhangzott nem kötelező érvényjel, de ahol idén azt mondta, lesznek más intézkedések, környezetvédelmi és szociális intézkedések. Ebben a jelentésben ezt a kapcsolatot kell eh, helyreállítani, az Európa gazdasági kormányzását, irányítását kell más mérőszámokkal is e, meghatározni. Tudjuk, hogy nem elegendő ez a mérőeszköz a GDP, de kicsit ki kell, meg kell tisztogatni, mert pozitívumként tekintik például az olajszennyezés garantálja a GDP fel, felő ívelő pályáját. Tehát a GDP fogalmát, koncepcióját felül kell vizsgálnunk. Azt hiszem, hogy a legfőbb hozzájárulás, amit mi tudunk biztosítani, ez az ipari bizottság, minket állítólag érdekelnek a tények és számok. Talán jobban, mint a széles körű politizálás. Nekünk ki kell emelnünk az adat gyűjtés fontosságát. Meg kell néznünk az, hogy adatokat kell gyűjteni, amelyek segítenek bennünket abban, hogy a szociális és környezetvédelmi kontextusban mérő eszközöket tudjunk kidolgozni. A bizottságnak ez egy felhívás, a bizottság felé kezdjenek adatokat gyűjteni, most mivel kapcsolatban, azt hiszem, hogy egy kicsit konkrétabban is fogalmaznánk, talán jelezni kellene néhány irányt, amit bevehetnénk ami a szociális indikátorokat illeti, azt hiszem a GDQ, a efficiencia, ez a társadalmon belüli egyenlőtlenségre vonatkozó efficiens, aztán például az emberi szegénységi index, vagy az ENSZ szociális egészség ügyi jelzőszáma, én nem arról van szó, hogy most végső döntést hozunk ezekről a jelzőszámokról, de elmondanám, hogy ezek is olyan irányok, amiket meg kellene nézni. Ugyanez vonatkozik a környezetvédelmi eh, mérőeszközökre. Tudjuk, és ma már beszéltünk ugye az energiahatékonyságról, a forráshatékonyság is nagyon fontos. Kezdjük el mérni ezeket az eszközöket. Tudjuk, hogy ez összetett komplex. Nem könnyű mérni az energiahatékonyságot vagy a forráshatékonyságot, az a forrás hatékonyságát még nehezebb mérni. De ha komolyan vesszük az ipar és energia kérdését, a mi bizottságunk profilját, akkor fontos, hogy ilyen adatokat gyűjtsünk. Aztán itt van még ez, itt vannak ezek az eszközök, mint például, talán nem ismerik, ezeket a megtakarításokra vonatkozó jelzőszámot, hogy van az ökológiai lábnyom. Tudjuk, hogy az ökológiai lábnyom definícióján javítani kell, de ez a kettő lehet kiinduló pont, Méghozzá ezek segítségével elmozdulhatunk a helyes irányban. Egy kicsit konkrétabbra szeretnénk, konkrétabban szeretnénk fogalmazni, az Endre jelentése nem rossz, de szerintem jó tenne neki egy kis, hogy is mondjam, egy kis pozitív hozzájárulás a mi részünkről. A kemény tények re kellene rátérni. A mi bizottságunk erről is, mert mi a tényeket és számokat keresünk. Szerintem ezt kellene kiemelnünk. Ennyit szerettem volna elmondani. Ezt majd szóba, írásbeli módosítók formájában megfogalmazok. Nem akarjuk, hogy a jelentéstevő asszony maga egyedül dolgozzon. Köszönöm szépen, Péper kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A két legutóbbi hozzászólót leginkább a jelentésre mondta nagy érdeklődéssel figyeltem, és a két hozzászólónak önöknek feltenem a kérdést, kit szolgál ez a politika? Amit ott szeretnének végrehajtani, ez kit szolgál, kinek az érdekeit? Ez az ökológiai orientációjú civil szervezeteket szolgálja, talán néhány új európai ügynökséget szolgál, ha ezek az jegyzőszámok valóban előkerülnek majd, hihetetlen burokratikus aparátus terem, no kit nem szolgál. Azok a legszekényebb régiók, azoknak ez nem hoz hasznot is. És ezzel a megközelítéssel úgy érzem, hogy önök elhagyják az Európai Unió szolidaritási alapgondolatát. Elmondom, hogy mire gondolok. Elfogadom az önök érvelését azzal kapcsolatban, hogy fontos a területrendezés, a természetvédelmi területek kijelölése nagyon fontos, elfogadom azt is, ami azt illeti, hogy a fejlesztési tengelyeket ki kell dolgozni, valóban be kell építeni a környezeti, biológiai és szociális komponenseket. Elfogadom azt is, illetve nem fogadom el, és ez a központi pont, hogyha a jövőben európai fejlesztési területek kieléséről van szó. A GDP egy bevált alap, amelyen mérni lehet a regionális jólétet, a regionális gazdaságot, ha egy régió gyenge, kap támogatást az EU-tól. Most, ha az öngondolatát komolyan vesszük, és idézném a harmadik pontot, tisztelt jelentéstevő asszony, itt szó szerint ez szerepel. Elgondolkoztat az a kapcsolatban, hogy a az Európai Unió céljainak elérése az energiahatékonyság és a klímaváltozásnak küzdelem területén, ez a GDP csökkenéséhez vezet. És komolyan ez az ön cél, politikai célkitűzése. Ön az európai kiegyenlítés gondolatát így akarja tönkretenni, hogy a szegény európai régióknak elveszi ezt a fejlesztési lehetőségét? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Kérem szépen nyugodtan alkalmazza a területrendezésnél, de óva intem, arról, hogy jövőbeli fejlesztési célterületek kijelölését így kívánja meghatározni, konkrétan egy régió gazdag. Nálunk Nyugat-Németországban a Lóri vidék vagy a Rajna vidéke, ugye barna szén kitemelés volt. Rengeteg környezetvédelmi kár keletkezett mi megkapnánk azokat a pénzeket, amikre nincs is szükségünk, mert mi képesek vagyunk ezeket a környezetvédelmi károkat magunk kárpótolni, kompenzálni. Kelet-Európában egy, egy szegény régióban csak ezekkel a pénzekkel tudja ezeket a környezetvédelmi problémákat megoldani. És hölgyeim és uraim, ezért van az EU 2020-as stratégia. Az a cél, hogy megfelelően pántlikázzuk a, vagy címkézzük a pénzeket. A szegény régiók számára kell pénzt adni, az energiabiztonság, klímavédelem, közvetvédelem támogatására. De szépen az egész európai regionális politikát ne tegye tönkre, ne tegye tönkre a szolidaritás több évtizedes gondolatát. Köszönöm szépen, Correa Campos kolléga. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu queria começar por agradecer à relatora Köszönöm szépen. Az a kezem, hogy köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Egyeltétek azzal, hogy nagyon fontos, és érdemes kiadni egy bizottsági nyilatkozatot ezzel kapcsolatban. Amit elhangzott, ez egy nagyon is aktuális és égető fontosságú, ami a gazdasági irányítást illeti, ebből a szempontból is releváns, de ha megengedi, ki szeretném egészíteni, szeretném gratulálni a bizottságnak az ő, jelenté- az ő jelentésükhöz, amely túlmutat az anyagi, fejlődi, anyagi jellegű fejlődésen, amikor a gazdasági fejlődést mérjük. Nem tudom, hogy ez, ha megnézzük a 2020-as stratégiát, na, az arra vonatkozó dokumentumban láthatják, de azt akarjuk, hogy Európa legyen innovatív, ötletek generálásával próbálja megváltoztatni a világot. Ennek érdekében alkalmazkodni kell, ki kell igazítanunk a jelzőszámaink rendszerét. Új jelzőszámok, indikátorok kellenek, környezeti, szociális jelzőszámokra is szükségünk van, nem csak anyagi jellegökre, de konkrétabbakra is. Például egyenlőség, egyenlőtlenség, területi megoszlás, elosztás, fenntartható fejlődése vonatkozó jelzőszámok, a nemzeti elszámolási jövedelmi viszonyokra vonatkozóan sok szociális jelzőszámra van szükség. Amikor erről beszélünk, gond az, hogy pantól a szelencét nyitjuk meg. Az indikátorok akkor hasznosak, a jelzőszámok hasznosságához vannak előfeltételek. Valóban a valóságot kell tükrözniük. Megbízhatóak kellenek, legyenek, könnyen összerakhatóak, költséghatékonyak, és komparatívak, összevethetőek kellenek legyenek. És szilárd jelzőszámoknak kell lenniük. Amikor mennyiségi jelzőszámokra gondolkozunk, akkor robosztus, erős jelzőszámokra gondolunk. És kontraproduktív az, ha túlzunk, túlzásokba esünk. Nem szabad túl messzire menni, mert ez is kontraproduktív. Hát lehet, hogy majd bürokráciát generálunk, és ez károsan érinti majd az indikátorainkat. Ha egy egész sor jelzőszámot kidolgozunk, a végén lehet, hogy nem lesznek elég szilárdok és minőségiek. Kérem szépen, ne egy karácsonyfát képzeljünk el, ahol a jelzőszámokat kis karácsonyi díszgömbökként aggatjuk a karácsonyfára a lényeges különbségekre, hiányosságokra kell ö, fókuszálni. Ott a, az EU 2020-as stratégiában rávilágítottunk ezekre a hiányosságokra, információs hiányosságokra, nem fogom megismételni. Azt kell csinálnunk, hogy meg kell nézni azokat a jelzőszámokat, amikre szükségünk van. Az egyik legfontosabb terület számunkra a foglalkoztatás lenne, a foglalkoztatás központi tényező, nem csak periferális. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy lehetőséget adott a vitára. Kollégi Lambac nochmal. Lambac kolléga. Szerettem volna reagálni, elfelejtettem az ön nevét, sajnálom. Néhány dolgot mondanék. Amikor azt mondja, ha másokat kezdünk mérni, akkor ez egy új bürokrácia légyogosultságát jelenti. Én nem így tekintem ezt, ezt nem fogadom el. Persze fennáll a kockázat, de próbáljuk meg elkerülni, itt egyetértek önnel. Ezért említettem az Eurostatot. Van egy szervezet, amely statisztikai adatokat gyűjt, és kiderült, hogy hatékony, ahol engedik működni, ha néhány ország becsapja az ajtót előttük, akkor kicsit nehezebb az elosztán de legalább van egy szervezet, ami ezzel foglalkozik. Én nem amellett szólok, hogy egy új testületet hozzunk létre. Második dolog. Úgy éreztem, hogy ő mintha ön kétekedne abban, hogy szükség lenne arra, hogy másokat is dolgokat mérjünk. Amikor vezeti az autóját, ugye <coughs> szeretné tudni, hogy mennyi üzemanyag van még a tankban. Ha nem méri, akkor nem fogja tudni. És majd kellemetlen meglepetés éri. Akkor azt mondjuk, hogy meg kell néznünk, azért, mert hogy szeretnénk tudni, hogy a felhasznált erőforrásunk azt elapad-e. Apukámnak az autóban nem volt semmilyen fogyasztásra vonatkozó jelzőszem. Nem volt ilyen jelzőszem, mérőszem. Nekem van. Miután van az autómban, meg tudom nézni, hogy hogyan vezetek, és csökkenthetem a fogyasztásomat. Ön megkérdőjelezné, hogy milyen ö, hasznos egy ilyen mérőeszköz? Ugye nem? Én nem azt mondom, hogy legyen száz mérőszám, de szerintem de az egész gazdaságpolitikát egy mérőszámra alapulni, hát ez olyan, mintha a repülőgépet csak azért vezet, csak úgy vezetnénk, hogy csak a ö, légi mérföldet mérnénk. Ami a szolidaritást illeti, a regionális alapokkal, ami bennünket illet, nem az a cél, hogy megcsavarjuk és más irányba térítsük el ezt a folyamatot. Továbbra is hiszünk az európai szolidaritásban. A regionális alap az egyik ilyen eszköz, a szolidaritás eszköze. Ha ön ezt úgy értette, akkor lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. Lehet, hogy majd négy szem köz kellene beszélni de őszintén szóval a zöldeknek ez távolról sem céljuk. Nem szeretnénk felforralni az óceánt, hanem ugye az EU 2020-as indikátor van a szegénység, oktatás, ezzel egyetértek, hogy egy jó kiinduló pont. A forrásválasztás itt valamit kellene tenni, mert van az EU 2020-as forrás hatékonysági kérdésben, azt hiszem itt valamit kellene tennünk, valami mérőszámmal. Jelentéstevő kapja meg a szót. Jelentés, jelentés felelőse Mátyás ezt köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért és hozzászólásokért amit elmondtam ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez világosan mutatta, hogy miről is van szó ennek kapcsán, amikor egyéb indikátorokra van szükségünk a GDP-n kívül. Néhány dolgot tisztázzunk. Először is, mint már mondtam az elején, én csak az alapelveket próbáltam meg felvázolni, nem tudok részletekre kitérni, erre nincs idő. De ha további részleteket akarnak, akkor ezt elmondhatom, de alapvetően további részletekre van szükségünk, hogy miről is szólnak ezek az indikátorok. Nincs időm, hogy itt mindent elmondjak ezekről. Amikor ezeket a véleményeket készítjük. Hadd mondjam el, hogy annak alapján, amit hallottam, látni kell, és ebben mindannyian egyetértünk, amikor azt mondjuk, hogy a GDP mint meghatározó tényező nem elegendő, nem tudom, hogy mire is gondolunk, szóval ennek nagyon komoly háttere története van, de ennél többről van szó. Amit a bizottság mondott a közleményében, az jó, az üdvözlendő. És elő is állt javaslatokkal, nem csak mi vagyunk, akik ezen gondolkozunk. Én megpróbáltam egy kicsit szakszerűben, illetve specifikusabban közelíteni a kérdéshez. Itt alternatív indikátorokra lenne szükség, amelyek az életminőséget jobban mutatják, jobban mérik a valóságot, ahogyan azt a polgárok megélik az európai társadalmakban. Ezt megpróbálják a legkülönbözőbb indikátorokkal. Az IMF és az ENSZ is dolgozik ilyenekkel. Most nem akarok mindenre részletesen kitérni ebben a jelentésben. De azt látjuk, hogy esetleg hogyan tudjuk mi ezeket alkalmazni, adaptálni az európai helyzetre, az európai valóságra ami jobban tükrözi mindazt, ami történik, az jobb eszköz arra, hogy a politikai döntéshozatalt alátámassza, megsegítse. És ami jelenleg rendelkezésre áll, ez nem elegendő, nem kielégítő. Úgyhogy más indikátorokra, kiegészítő indikátorokra van szükség, nem alternatívákra, tehát nem helyette, hanem plusz is is, és ez megerősíteni az egészet. Én nem akarok itt valami bürokratikus szörnyet kiépíteni, nem erről van szó. Egyetértek az ezzel kapcsolatos fenntartásokkal, hogy nem kell itt bürokráciát szülni, de azért legyünk őszinték, ami van, az tovább vihető. A GDP nem <coughs> elegen önmagában. Nem elég erőteljes jelző. Tükrözni kell a valóságot, pláne válság idején. És egyre inkább szemmel kell ezt tartani, és a GDP-n kívül más mintákat, indikátorokat kell kiállítani, amelyek valójában mutatják az élet minőséget a régiókban és a különböző országokban. Tehát olyasmire van szükségünk, ami jobban megfelel a célnak. A GDP-nek megvannak a maga határai, korlátai, és itt kell szelektálni. A 2020-as stratégia is mutat bizonyos irányokat. Nincs gondom azzal, hogy a foglalkoztatás például egy fontos indikátor környezetvédelmi szempontból is az. A szociális dimenzió alapvető jelentőségű. De nem akarom én itt kinyitni a Pandora szerencéjét, hogy valami szörnyet szüljünk, csak olyan adatgyűjtésre kell hagyatkoznunk, ami már létezik, és ennek alapján kialakítani olyan indikátorokat, amelyek ö, megfelelően szolgálják a céljainkat. Tudjuk, hogy jelenleg mi van, és ez nem teljesen felel meg a céloknak, nem ehelyett akarunk valami mást. Persze, de igazuk van. Van választási lehetőség, vannak multidimensionális jelzők, indexek, és akkor választani kell. Ez nem könnyű feladat, ez is igaz. Választani kell a dimenziók, területek között, hogy mi mellett tesszük le a voksot, politikai döntéseket kell elősegíteni és nem csak a pénz, meg a gazdaságot, hanem az egyéb szempontokat, dimenziókat is figyelembe kell venni, mert ezek is ugyanolyan fontosak. Tehát ez a vita azt gondolom nagyon szükséges, nem akarjuk a gazdaságpolitika szerepét csorbítani, de azt gondoltuk, amikor ezt a vitát kezdeményezzük, hogy tegyünk kísérletet arra, hogy tovább lépjünk az eddigieknél. Nézzük meg a gazdasági tevékenységet, nem figyelmel kívül hagyja, nem markantilista, nem kereskedelmi szempontokat, mert ez nem jó. Jobb indexek kellenek a szociális helyzetre, az életminőségre vonatkozóan, foglalkoztatás, környezet, stb. Nagyon szépen köszönöm. Akkor megállapítom, hogy további hozzászólás nincs. Október 7-e lesz a határidő a megfelelő javaslatok előterjesztésére, és jön a 17A pont, ezzel kapcsolatban már mondtuk, hogy lehetőséget nyújtunk, hogy beszéljünk arról a szövegről, amelyet elküldünk a COP16-nak. Ez már egyébként megtörtént, nem tudom, hogy akar-e valamit mondani. Azt mondtuk, hogy aki akar, az szólhat, de ha nem, ne, szeretne. Igen, akkor... Hát ha tényleg nem, akkor nem kell. A papír, ez a levél, amelyet a frakció közösen dolgoztak ki, ezt már elküldtük az MV bizottságnak, úgyhogy nincs ebbe semmi újdonság. Jó, pe, akkor minden világos. Jó, ha senki nem akar, hát menjünk tovább. És jöjjön Hát szóljanak, mert én közben megyek ám előre, ha nem szólnak. Tehát a 18-as pont, ami nem más, mint az egy tanulmány ismertetés, amelynek címe az energiatermelés decentralizálása előtt álló jelenlegi akadályok. Néhány urat itt üdvözlök, akik mindjárt itt nem megjelennek. Vagy már itt vannak? Ja, okay. also Frau möchte es doch zu... Azért mégis akar a Cavallo-ra top 16-tal? Hát akkor bocsánat. Mondjanak, mondják, szóljanak, ha valami van. Cavallo úr, hát ha akarja. Cavallo asszony. A néppárt nevében néhány szót a kankuni anyaggal kapcsolatban. Sajnáljuk hogy az NV menetrendje nem tette lehetővé, hogy az ITRE bizottság hivatalosan is részt vegyen. Biztosítani kell, hogy legközelebb részt vehetünk ebben, mert az éghajlatváltozás, energia, ipar, kutatás összefüggenek, és nekünk formálisan is részt kell tudni vennünk az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokon ugyanolyan szinten, mint az Envi Bizottság. Tehát sajnálom, és ezt ki is akarom fejez, kifejezésre akarom juttatni, hogy ez így volt, de hát azért mégiscsak, vagy olyan szöveg született, amelyben megállapodtak a frakciók, és a frakciók úgy döntöttek, hogy ö, aláírják ezt a kompromisszumos szöveget. Ez fontos, hogy a frakciók a néppárt véleményét és az ITRE hozzájárulását elfogadják, és mi támogatjuk azt a szöveget, amelyet kitárgyaltunk. Ez ebben megállapodtak a frakciók. Energia, kutatás, ipar, és három érdekes, fontos kérdés az ipari versenyképességben. Kérjük, hogy legyen nemzetközi megállapodás, amely biztosítja az egyenlő játékszabályokat az ipar számára, a hangsúlyozzuk a kutatásfejlesztés szerepét, és hangsúlyozzuk, hogy a energia megtakarítás hozzáadott értéket jelent. Ez egy fontos hozzájárulás a CO2 kibocsátás csökkentési céloknak. Köszönöm. Köszönöm szépen a Kavályó asszony, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem volt valami fel eljárás az envi részéről, de hát a gond az az, hogy ha nem teszik meg maguktól, akkor kikényszeríteni nem lehet. Az egyetlen lehetőség, azt már elmondtam tegnap is, hogyha a frakcióelnökök elnöke be, konferenciája beavatkozik eddig, még nem foglalt állást mellettünk, mindig mások mellett, tehát rajtunk is múlik, hogy mi hogyan tudunk a saját frakcióinkra hatni a az előző jelentésnél a frakció elnökök azt mondták, hogy ezt így ö, nem lehet napi rendet fűzni, hanem az itrét is be kell vonni, a többiek egyetértettek. A COP16-nál is hasonlóak voltak a problémák. Alapvető elvi kérdés ez, hogy egymással hogyan bánunk. Köszönöm az elmondottakat, jöjjön a 18-as pont. Mindannyian megkapták az anyagot, de hát ez egy tanulmány, már egy ideje megvan, és ezt ezért nagyon Jean-Christophe Lanoát és David Elizont köszöntöm itt körünkben. Röviden el fogják mondani nekünk ennek a tanulmánynak az eredményét. Írásban minden megvan önöknél, úgyhogy azért figyeljenek mégis egy kicsit, és a maradék kollega talán még azok, akik itt vannak, még talán kérdezni is fognak. Köszönöm, önöké a szó. I don't know who start. I will start. Ki fogja kezdeni? Én. Működik? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm. Uh, uh, köszönöm, hogy <laughs> lehetőséget adnak nekünk, hogy megoszthatjuk önökkel ennek a tanulmánynak az eredményét. Jean-Christophe Lanoának hívnak, az Inisiona számára dolgozom. Ez egy fenntartható energia tanácsadó mm, intézet. Látják a többi szerzőjét ennek a tanulmánynak, és ezt Matthias Altman koordinálta, és a College of Europe David Ellisonnal, a kollégámmal szintén hozzájárult ehhez. A VTT, egy finn központ, műszaki központ, és az egész munkát Pedro Linár felügyelte, és Madridi Egyetem munkatársa. Ennek a tanulmánynak a tárgya az volt, hogy felmérje a műszaki, gazdasági, szabályozási helyzetet a decentralizált energiarendszerek vonatkozásában Európában, és erre alapulva Számos politikai ajánlást fogalmazunk meg az EU keretei között különböző finanszírozással, műszaki fejlesztéssel, KKV szempontok alapján, koordinációval, incentívákkal kiegészítve. A legfőbb elgondolás a jelentés mögött, ami ott húzódik a háttérben, az az, hogy legyen egy egy európai rendszer, amelyet megfelelően szervezünk, hogy a foszilis energia és a nukleáris energia ő, irányából elinduljunk, ez ugye ez volt a, a nagyon központosított top-down megoldás, és haladjunk egy fordított rendszer felé, ami már a megújulók energiaforrásokra épül fel, az energiatárolásra, és meg fogjuk határozni majd mindezeket részletesebben is a következő szlájdokon. Sok változásra van szükség, és ezeket felsoroltuk, tehát először is tudják, hogy az EU ugye elfogadta a 2020-as célkitűzéseket, és ezért növelni kell a megújuló energiaforrások részarányát, 2020-ig 20%-ra kell növelni a renewable energiák részarányát, biztosítani kell az ellátás biztonságát, és bizonyos esetekben ez a megújuló energiaforrás, ez segíthet a diversifikáció nevelésében, de hát biztosítani kell, hogy torzulások ne történjenek. Minden esetre a szükségletek nőnek, és a liberalizáció is előre halad az energiapiacokon. Akkor most térjünk rá a definíciókra. Először is a energia elosztás, ugye a kiskapacitások irányából haladunk a networkök felé, a közép és alacsony kapacitású hálózatok felől a nagyobbak irányába, de ez elő, elérhető kell, hogy legyen helyi szinten. Tehát szélerőműről, szoláris energiáról, óceánból nyert energiából beszélünk azután a kombinált energia megoldásokról. Ez lehet biomassa, mint megújuló energiaforrás, de foszilis tüzelőanyag, gáz, olaj. És másik fontos dolog a felelősség, és ez az intelligens menedzsment kérdése, hogyan tudjuk fogyasztói oldalon a fogyasztást intelligens módon menedzselni. Itt nem a megtakarításról van szó, hanem az energiaterhelések megfelelő ö, elhelyezéséről biztosíthassuk, hogy a mosógép az mondjuk nem a csúcsidőben induljon be 6 órakor, hanem esetleg később, amikor már az energia ö, igény csökken. Tehát egyenletes legyen a felhasználás. Ezek változásokat jelentenek. És a hálózatnak is változnia kell, hogy egy ilyen aktív dinamikát alakuljon ki, okos hálózat legyen, egy smart grid. A smart grid, ez nem eh, ezt még nem határozták meg teljesen szabatosan az irodalomban, de a gondolat az a decentralizáció, eh, az megújuló energiaforrások, az intelligens energiamenedzsment és energiahatékonyság alakítása. Egy másik fontos elképzelés az energia tárolása. A megújuló energia gyakorlatilag változó, éppen ezért tárolni kell, amikor nincs rá szükség, annak érdekében, hogy később fel lehessen használni, amikor valóban szükség van rá. Tehát egyre növekvő szükség lesz tárolása annak érdekében, hogy kezelni lehessen a meglő energiáknak valamennyire szaggatott, nem állandó volt. Tehát utolsó fontos elem a KKV kapcsolata az energiarendszerek decentralizációjában. Nagyjából az európai energiafogyasztás 30%-át teszik ki és energiahatékonyság szempontjából és a széndiokszid kibocsátás szempontjából is nagyon pozitív az ő szerepük. Nagyon fontos a kkv bevonása bármilyen politikai keretprogramba, amely a decentralizált energiarendszereket illeti. Nagyon röviden, néhány tény és szám. A vízi energia a legnagyobb megújuló energiaforrás az Európai Unióban. A szélerő a második legnagyobb. Európa vezető szerepet játszik a szélenergiában, tehát minket az USA és Kína leköröz az új kapacitás szempontjából évről évre. A kapcsolt hőenergia jelentős mértékben hozzájárul az európai áramfogyasztáshoz. Más technológiák, mint a PV, a termál, napi, a nap energia, termál energia, termál hő energia és óceánok által generált energia is nagyon fontos. És a kollégám, Ellison kolléga folytatja. Azt szerettem volna mondani, hogy miért fontos a decentralizált energiarendszer, a rendszerek összege? Nagyon fontos szerepet játszanak. Az egyik probléma a nagy megül energiák, a megszakításos a természetből az megül energiák nem állandóak. Ez sajnos különböző fennakadásokat okozhat a hálózatokban és szaggatott, vagy nem állandó voltuk miatt. Nagyon fontos az, hogy a legfontosabb dolog az, hogy jobb kapcsolási és szállítási és transfer struktúrákat kell idehozni, így sokkal szélesebb körben lehet energiákat szállítani tehát sokkal hatékonyabban lehet felhasználni. És természetesen mindezek e, érés érdekében több kutatása és fejlesztési támogatásra van szükség, kiváltképpen az intelligens hálózatok, gridek szempontjából. mire van szükségük ezeknek a decentralizált rendszereknek? Egy EU szerte kialakult integrált hálózatrendszer, egy transzkontinentális hálózatot, kapcsolati rendszert kell építeni, kapcsolódási rendszert. Egy ilyen integrált hálózat nélkül nagyon nehéz kezelni az energiát méghozzá hatékonyan felhasználni. Minél integráltabb a rendszer, annál jobban működik, és annál könnyebb lesz integrálni sok megújuló energiát. Nagyon fontos, hogy legyen hozzáférés a hálózathoz. A harmadik energiapolitikai csomagban szerepelnek erre vonatkozó rendelkezések. Egy fontos téma az megöl technológiákhoz való hozzáférés kérdése, erről majd később szólok. A harmadik pont sok sokkal következetesebb, rugalmasabb jogalkotási keret. A jelenlegi jogalkotási keret szerintem nem elég rugalmas. Rugalmasabbá tehető, így jobban lehetne támogatni a főigazgatás, főigazgatósági forrásokat és technológiákat. Végül egy átlátható EU-szerte működő incentív struktúra nagyon jó lenne, jó elképzelés lenne a legtöbb stratégia, amely támogatja a megújuló energiákba történő beruházásokat, ezeket a tagállamok igazgatják, nincs igazából EU szintű politika erre vonatkozóan, de lehetne lépéseket tenni ebben az irányban. Sokat kell még tenni az ösztönzők struktúrájának fejlesztése kapcsán. Aztán a, egy mm, pozitívabb vagy jobb kutatási támogatási keret szintén segítené a, ezeket a rendszereket. Az EU szerte bevezetendő hálózati integráció az igényekre való reagálás a hálózatok méretével is elősegíthető. Tehát minél integráltabb egy házat, annál könnyebb több energiát elosztani. Ebben az értelemben egy európai grid, egy európai hálózat kialakítása nagyon pozitív lenne. És ennek nagy hatása van arra a képességre is, hogy kiegyenlít, egyensúlyt teremtsünk a kereset és kínálat között. Ami az európai eh, energiaátviteli hálózati kapcsolatokat illeti, ott sok eredményt értünk el, Lassú ez a folyamat, nem minden tagállam támogatja ezt, nincsenek források erre. Nagyon fontos lenne a monitoring bevezetése, mert nagyon sok célkitűzést meghatároztak ezen kapcsolódások és rendszerek kapcsán, de nem mindent értek el. Tehát a politika hatékonysága szorosabb ellenőrzéssel növelhető lenne. Most az, hogyha nem építjük fel az európai hálózatot, akkor kevésbé leszünk képesek hatékonyan felhasználni a megújuló energiát. Ez egy fontos feltétel, és egy intelligens hálózat lenne a fő kívánalom, mert így tudjuk, hogy mennyi energia áramlik hol. második dolog, az EU szerte biztosítandó hálózati hozzáférés. A tagállamok joguk van végrehajtani úgymond a hálózati hozzáférésű politikákat önállóan. És persze nagyon nagy eltérések lehetnek a között, hogy hogyan kezelik országonként a hálózati hozzáférést. A nagy kérdés az az, hogy ki fizeti meg a hálózathoz a megújuló energiák rákapcsolását. Például a kérdés az, hogy a torony struktúra, vagy pedig a hálózati struktúra, a rács struktúra legyen alkalmazandó. Ki fog fizetni ezeket a kapcsolatokat, kapcsolatásokat, és nagyon nagy az eltérés ezen választásokban, országonként, mint említettem. Ha valóban bátorítani akarjuk a megölő energiákat, nagyon jó ötlet lenne, hogy a rács ö, hálózatot működtető vállalatoknak kellene megfizetniük a hozzáférést, aztán is van lehetőség arra is, hogy így megtövekedett a a ráfordított összeget miatt, mert <coughs> hogy van, aki nem akar még plusz költséget magára vállalni. Hát ha valóban a megújuló energiát úgy lehet elősegíteni, mert felhasználását, ha a hálózathoz való hozzáférést a hálózat üzemeltetővel fizettetjük meg, mármint adnak költségeit. Na, a tagállami eh, végrehajtást illeti, azt ellenőrizni kell, és akkor látjuk, hogy milyen nagyok az eltérések, milyen akadályok vannak, amelyek eh, a megölő energiákra vonatkoznak. A felhasználás stratégiák alapján. Aztán figyelembe vehetjük azt is, hogy meg kell erősíteni EU szinten a házati hozzáférésre vonatkozó rendelkezésekre, nem tagállami szinten kellene kiváltképpen, hogyha vannak fennakadások, amelyek olyan EU stratégiából adódnak, amelyeket a tagállamok egyénként választottak ki. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha egy következetesebb, rugalmasabb jogalkotási kerete létezne. Vannak esetleges kompatibilitási problémák az európai um, épület irányelv és a kapcsolt hőenergia irányelv között vannak ellentmondások, az a kapcsolatban, hogy mennyi áramot lehet termelni egy ilyen ö, kapcsolt hőenergia ö, erőműben, ami az épületek teljesítményének irány, az épületek teljesítmények, az épület teljesítmények az irányelvet illeti, hogyha mondjuk a hőenergia ö, igényt csökkentjük, akkor az a baj, hogy például a kapcsolt hőenergia üzemek által termelt hővel lehet, hogy nem tudunk mit kezdeni. Tehát ez a két irányelv problémákat okozhat egymásnak, úgymond. Fontosabb talán még ennél is, nagyon kevés szinte semmi rugalmasság nincsen az emissziós kereskedelem és a nem emissziós kereskedelem között. Ugye vannak olyan ágazatok, amelyek kívül esnek az emissziós kereskedelem hatás körén vagy hatáján. Ami az itt nagyon kevés az ösztönző, amely ösztönözné a hatékonyságot az épületekben. Van egy 9%-ot előirányzó irányelv az energiahatékonysága kapcsolatban, de nincsenek kötelező érvényű célkitűzések. Az energiahatékonysági kezdeményezések nem kapcsolódnak más mechanizmusokhoz, például demissziós kereskedelemhez, vagy a klíma és energiacsomaghoz. Lehet, hogy nagyon jó ösztönzőket tartalmaz az energiahatékonyság szempontjából, ha megnéveljük a, az épület ágazatban, építés ágazatban a hatékonyságot. Most ezt a piacot még nem lehetne kiszélesíteni? Egy szélesebb ágazatra kiterjeszteni? Az egész gazdaságra, az egész euróra, Miért nem terjeszthetőek ki ezek a rendelkezések? A rugalmasság ennek olyan kérdés, amin el lehetne gondolkozni. Ezen rugalmasság nélkül nem világos, hogy lesznek-e beruházások a legköltséghatékonyabb ágazatokban. A megnövekedett rugalmasság potenciálisan hosszú távon növelhetné az ösztönzőket, amelyek arra ösztönöznék az érintetteket, hogy nagyobb mértékben ruházzanak be költséghatékonysági megoldásokba, és így csökkentenénk a CO2 kibocsátást is. Ami a tagállami eszközöket illeti a megölő energiák promóciával kapcsán, két alapvető rendszer működik az egyes tagállamokban. Van a betápláló tarifarendszer, tehát az energiagyártó kap egy tarifát a termelt energiáért, és van ez az megújuló kötelezettség, ez egy tanúsítvány, nyon alapul, amely azt követeli, hogy az energiacég garantálja, hogy eladott energiának egy része megújuló energiával táplálkozik és ki lehet szerződtetni ezeket a szolgáltatásokat más cégeknek, tehát ez a fő energiaszolgáltató alvállalkozókkal termeltethet megújuló energiát. Ezzel a második stratégiával az a probléma általában, hogy nem annyira hatékony, mint az első, a FIT rendszer. Talán azért, mert nem olyan régóta működik, mint az eredeti rendszer, az első rendszer, mm, alig tehát azonban elidő a kettő között. Az a következményének az egésznek, hogy ez az e, megülő obligáció drágább, országokat összevetve azt látjuk, hogy ez a fajta energia mindenütt drágább. A nagyobb termelőket részesíti előnyben, nem a kicsiket, a, ugye pályázni, az is pénzbe kerül, tehát a kicsik ezt nem tudják. Sokkal több a bizonytalanság, az energiaérték áringadozása miatt nagyon nehéz hosszú távon előre bocsátani, vagy megjósolni, hogy milyen előnyei lesznek ennek. Nem mindig érzik az emberek, elég ösztönzőnek ezt a rendszert. Aztán kevés siker koronázta ezt a rendszert. Az Egyesült Királyság egy példa, nem fogadták el a megülő energia ö, szerepét. Nem tudom, hova tegyem ezt a diát, de gyorsan mutatom. Ez látják, hogy nagyon nagy eltérések vannak országonként, a felhasznált rendszereket illetően. A kék az a hagyományos, a piros az obligációs, és vannak olyan országok, amelyek vegyesen használják ezeket. Nagy-Britannia például Van ERO és van FIT rendszere is. Ami érdekes újítás, hogy most miért készítették ki a megújuló, megújuló energiarendszereket egy hagyományossal, azt nem lehet pontosan tudni. Jó. Most, ami a fit rendszereket illeti, általában ezek sikeresek voltak ország, az egész az országokban, ezek válnak a normálva, ha megnézzük ezt a diát, látják a legtöbb ország kék, tehát a FIT rendszert, a hagyományos rendszert használják, most már Finnországot is hozzá lehet tenni, mert ők is bevezették ezt. A szélenergiára vonatkozóan fogják bevezetni. Azok az országok, amelyek hosszabb ideje rendelkeznek tapasztalatok, amit Németország, viszonylag jól ismert Németország, nagyon sok megújuló energiaforrást tett hozzá a rendszerhez, és ez a FIT rendszernek köszönhető a és siker. De az újabb programok is sikeresek voltak, mm, nagyon sok megújuló energiát vezettek be például Spanyolországban. Nos, a FIT rendszerek előnye hogy a megülő energiatechnológiák gyors integrálását teszik lehetővé. Nagy és kis beruházó felhasználók is élhetnek ezzel a lehetőséget, tehát egy háztartás esetében is, de család is, ha úgy dönt, hogy a tetőre napelemeket szeretett fel, ez egy nagyon jól működő rendszer, tehát a kicsik is részt vesznek. Tehát igazából ez a fit rendszer lehetővé teszi kis és nagy beruházóknak is, hogy éljenek ennek a rendszernek az előnyeivel. Általában sokkal biztosabb ez a rendszer, és kevésbé költséges. A FIT rendszer országonként eltér, sokkal több részletben terjedünk, térünk ki ezzel. Erre vonatkozóan a jelentésben nagyon gyakori, egyre inkább elterjed az, hogy hosszú időre garantálják mondjuk 20 évre az árat, tehát fix ár van, ez a beruházó számára nagyon jó tudni, hogy a következő 15 évre garantált árat kap az energiatermékért. <coughs> Általában alacsonyabbak a költségek, a pályázati költségek nem erülnek fel, nem kell így jelentkezni, csak az ember felszereli a rendszerét, és akkor fizetnek az energiáit, amit termel és talán jó lenne, ha átlátható, nagyon jó lenne, ha lenne egy átlátható, EU szerte bevethető incentíva ösztönző struktúra. És azt hiszem jó lenne, hogy EU átfogó stratégia, támogató programok, Mm, nem egyenlőek, nagyon különbözőek. Országonként vannak olyan országok, amelyek sokat investáltak ebbe, úgyhogy jó lenne egy EU-szerte egységes incentív rendszer, és jó ötlet lenne mindenféle szupportokat, támogatásokat kialakítani az energiatárolási rendszerekre. Itt több fejlesztésre, beruházásra és ösztönzőre van szükség hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Tehát és így a meglévő politikai struktúrákat lehetne jól összefogni. Azt is mondanám, hogy a kutatás támogatása is jó lenne. A hetedik terv elég sok pénzt fektet ebbe, csak nem hasznosul ez annyira, és a szín megkötés és tárolásra kerül itt a hangsúly, hatalmas pénzeket irányoznak elő erre a CPS, CCS technológiákra, de nagyon nagy dimenziókra van szükség, hogy ez működhessen, hogy ilyen hatalmas mennyiségű széndiokszidot lehessen ezzel a CCS technológiával tárolni. Ez nagyon drága. Hogy miért nem költünk olyan programokra, amelyek már bizonyítottan jó technológiák, és gyorsabb hatásuk lesz most. A CCS lehet, hogy 10-15 év múlva jól fog működni, de hát ki tudja. És még egy utolsó megjegyzés, hogy nem mindig meg kell nézni, hogy a vállalatok és az uniós kiadások hogyan alakulnak a kutatásfejlesztés terén, és úgy tűnik, hogy az EU támogatási pénzek sokszor a vállalatokhoz kerülnek, néha fordítva kellene ennek lenni, meg kellene nézni, hogy melyek a többet ígérő technológiák, esetleg kisebb vállalati támogatással. Szóval az Európai Unió társfinanszírozása ezt eredményezi, ezt a társfinanszírozást a magánszektorbeli projekt projektekben van itt egy logika, de ugyanakkor lehet, hogy nem mindig ebbe az irányba kellene gondolkozni, és nem ezek azok a technológiai területek, magatni kell, tehát okos hálózat, okos tárolás, megújuló, geotermikus energia, erről alig beszéltek eddig. Igen. Ennyi. Igen. Köszönöm. Még? Két perc? Hát. Az utolsó dolog, amit elmondanánk a KKV-kkal kapcsolatos elméletben, a decentralizáció fontos, és ennek az új rendszernek nagyon KKV barátnak kell lenni, mert csökkenti az energiaköltségeket nem függenek annyira az ár fejlődéstől, és lehet, hogy további jövedelmet teremt, mert ha szoláris energiát termelnek, azt be tudják táplálni, el tudják adni a hálózatba. Ez az elmélet. Sok probléma van. Mindenek előtt a decentralizált energia az nagyon komoly tőke hátteret igényel, és a KKV-k ezt nem tudják mindig megfinanszírozni, ugyanis a megtérülési idő nagyon hosszú, és a KKV-k csak rövid távon tudnak így gondolkozni, és nem is látják mindig a potenciált, nem ismerik a potenciált, hogy hogyan lehetne energiát megtakarítani, vagy renewable megújulót eladni a hálózatnak. Tehát tudáshiányjal szembesülünk, csak a nagyobb vállalatoknak van meg az erőforrásuk, hogy energiamenedzsert foglalkoztassanak. Tehát mi a jelentésben, tanulmányban ajánlottuk a kommunikáció intenzívebb tételét, a tájékoztatást a KKV-k körében túl kidek kialakítását, amelyek a benchmarkingot is lehetővé teszik számokra, és hogy az akadályokat szüntessük meg, és az eszközt és más kliensek is vegyék komolyan ezt a kérdéskört. Végül itt összefoglaljuk a fő ajánlásokat, amelyek a jelentésben szerepelnek, ajánljuk a interkonnektorok javítását, a harmadik energiacsomag jó lépés a jó irányba, de monitorozni kell, figyelemmel kell kísérni, és láttuk, hogy az Európai Unió jogszabály keretei a nagy tételekben támogatja a megújuló forrásokat, de nem kicsiben. És mi azt javasoljuk, hogy ezt is segítsék elő ezeket a szempontokat. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy a fiskális pénzügyi kérdések érzékenyek uniós szinten, de mégis azt ajánljuk EU szerte, hogy legyen szénadó, karbonadó, és a kutatási keretprogram is támogassa jobban a kisebb méretű megújuló energiaforrás gyártást, és hárítsa el az akadályokat a KKV útjából, mert nagyon nagy ott a potenciál. Köszönjük a figyelmüket. Én is köszönöm a, az információkat. Glante kollega már jelentkezett is, ő az utolsó vulkánok egyike, megkapja a szót. Hát nem az utolsó szó az enyém, de azért beszélek. Köszönöm a tanulmány bemutatását. Nem most, hanem már általában is, amikor a jövő hálózatairól gondolkozunk, akkor sok kérdés merül fel volt már ugye a harmadik generációs hálózatról szó, meg a belső energiapiacról, meg azt is mondjuk, hogy a jövőben észak-dél között ilyen mindenféle transformátor rendszerek alakulnak ki, mert ha fúj a szél északon, akkor lehet, hogy délen éppen nem, vagy a fotovoltaika délen hatékony, északon meg nincs szél, szóval itt mindenképpen szükség lenne egy ilyen egyenáramutakról de üzemelteti mindezt, ki fizeti ezeket a rendszereket, ki finanszírozza, és hogyan lehet ezt aztán felosztani. Nálunk is nagy vita van erről Németországban, hogyan lehet energiát megtakarítani. A vita jó, de hát ha az ember 20 éven keresztül tudja garantálni a fotovoltaika használatát, akkor meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet aztán szétosztani, mert ha ezt is még rátesszük az európai hálózatra, az gond lesz. Ugye a decentralizációval kapcsolatban azt mondták, hogy képzelje, Glante úr lesz majd egy olyan hálózat, mint az internet a jövőben, tehát mindenütt mindenki betesz valami kicsit, hát én korábban mm, volt szakmám is, automatizációs mérnök. Hát kérdezem, meddig lehet decentralizálni, meddig lehet minimalizálni, anélkül, hogy a hálózat stabilitását kockára tegyük. Itt kell, hogy legyen egy határ, mert ezeket az adatfolyamokat azért biztosítani kell, uralom alatt kell, ellenőrzés alatt kell tudni tartani. Tehát véleményem szerint itt van egy határa a decentralizációnak, lehet, hogy már ezzel is foglalkoztak. És ha erről beszélünk, a fotovoltaika lehet, hogy délen vagy Észak-Afrikában működik, és ha aztán Európában és akarjuk ezt, akkor ugye beleavatkozunk a tagállamok energia mix alakításába. A Lisszaboni szerződés ez ezt nem tartalmazza. Aztán még a smart gridek, az okos hálózatok. Ez érdekes, de hallottam egy becslést, hogy a magán háztartások ezzel mit tudnának megtakarítani, és mennyire fogadják el. Ugye a mosógép az mikor menjen? Hát nem tudom, hogy a, költ, a háztartások, hogy a férj vagy a feleség ezzel egyetért, amíg a hűtőszekrénynél talán azt ki lehet kapcsolni esetleg, de hogy mennyire lehet így megtakarítani, és hogy ezt hogyan lehet potenciálisan használni, ez az okos, intelligens számlálót, hát ezt nem tudom, hogy ez a fogyasztást hogyan tudja befolyásolni. Ugye itt prognózisok vannak, hogy milyen lesz a fogyasztás, milyen lesz az energia ereje, mennyi szélenergia lesz, mennyi ilyen-olyan energia, és akkor ezt aztán centralizálni, meg finanszírozni, ez bonyolult. Úgyhogy erről még lesz vitánk. Hát ezek a kérdések, ezek a szakértőknek szólnak. Tessék, próbáljanak meg válaszolni röviden. Még egy kérdés. Matthias kollega, nem láttam. Bocsánat, Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos kérdés a mi bizottságunk számára. A kérdésem az, hogy ez felmerült a prezentáció alatt, a kommunikáció javítása az energia átvitelben, ez alapvető. Több okból. Tudjuk, hogy nagyon nagy az energiaveszteség, és ezért a javítás az meghatározó. Van-e specifikus javaslatuk, ami segíthet ebben a végkövetkeztetések között? lehet, hogy tudnak még ezzel kapcsolatban mondani valamit. Másik dolog, amikor a megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor ez megint egy meghatározó ügy. Néhány tagállamban nincs gond, hogy elérje a célokat, amelyeket ugye meghatároztunk az új energia erőforrás részanyárát illetően, de nehéz megválasztani a helyes forrást, melyiket válasszuk. Ez ellentmondásosnak hangzik, de hát a célokat nem szabad szem elől téveszteni. És az utolsó oka, hogy ezt felvetem, az összefügg azzal, hogy olyan energiatermelési rendszerek vannak, olyan nagy kapacitású rendszerek, ahol decentralizáltunk központokat, jobban meg kéne nézni a mikrogenerációkat. Gondoltak erre? És hogy milyen kérdéseket vetnek fel ezek az energiatermelés szempontjából. Szeretnénk egy integrált európai stratégiát, és annak erre is ki kellene terjednie. Köszönöm. Akkor most önök jönnek, uraim. Megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Nem tudom, mennyire leszek sikeres. A nagy kérdés a költség és hogy ki fizet érte. Mert sok mindent javaslunk, ami pénzbe kerül. És valakinek ki kell fizetni a számlát, valakinek kezelni kell ezt a kérdést, ez az ügyet. És azt hiszem, hogy utalnék arra, hogy az energia rendszerek esetében be kell ruházni a jövőbe, mindegy, hogy milyen formáról van szó, az energiaigény elővetített nagysága növekedési rátája 2% évente az van. Ezt az energiát valahonnan be kell szerezni, valahonnan generálni, valahogyan generálni kell. Gondolom a nagy kérdés nem annyira az, hogy ki és hogy fog fizetni, hanem hova szeretnénk a pénzt tenni, valahova kell költeni. Valakinek kezelni kell ezt a kérdést. Számomra a kérdés nem kérdés. Természetesen pénzbe fog kerülni. Bármilyen új energiarendszer pénzbe kerül, bármilyen beruházás energiarendszerekbe rendszerekbe pénzbe kerül. Azt hiszem, hogy az előnye annak, hogy megújuló energián alapuló rendszerről van szó, de előnyei vannak a jelenlegi nem decentralizált rendszerekkel szemben. Kivetképpen ami a klímaváltozásra vonatkozó szabályokat illeti, a megújuló energián alapuló decentralizált energiarendszer a jövő útja. A költségről akar beszélni, nem vagyok arról meggyőződve, hogy a hagyományos rendszernél annyival költségesebb a megújuló rendszer. Hát ha megnézzük a környezeti hatást, Szerintem a hagyományos rendszerek sokkal költségesebb ilyen értelemben. A jelentés kitér a különböző technológiák költségeire, és az alapérv az az, hogy a megülő energiák hm, hosszú távon olcsóbbak. És a foszilis technológiák azok drágábbak lesznek, mert egyre kevesebb van, egyre drágább a kitermelése a foszilis energiahordozóknak és miután változások vannak a technológiák területén, a megülőenergiák olcsóbbá válnak az egyre fejlődő technológiáknak köszönhetően. Ezért nem tudom megérteni, miért ne akarnánk a megújuló energiát választani. Amikor az európai hálózatokról beszélünk, ezek összekapcsolása sokkal nagyobb hatékonyságot jelent az energiafelhasználásban, mint nem összekapcsolni őket. Azt gondolom, hogy a költség kevesebb lesz. Persze pénzbe kerül a hálózatot kiépíteni először, azt gondolom, hogy majd visszatérül ez az összeg. Hosszú távon megtérül. Ki fogja irányítani, kezelni? Ezek nagy kérdések, problémák, és persze meg kell oldani őket. Hát már most is vannak hálózatkezelők, nem tudom, hogy ne legyen valaki, aki ne kezelni a jövőben. Ezt a kérdést nem kellett a tanulmányban megválaszolnunk, biztos akad majd valaki, aki irányítja, működteti. Ami az interkommunikációt illeti, az energiahálózatok közötti kommunikációt, konkrét javaslat, nincsen több konkrét javaslatunk, mint amit a jelentésben olvashattak a tanulmányban. A kapcsolódási pontok kialakítása a tagállamokban ez rendkívüli fontosságú, különben nem lesz intelligens hálózat, amely hatékonyan működik, kiváltképpen nagy területeken. Semmilyen más útját, módját nem látom. Nyilván az EU kiadás, az EU költségek az EU hozzájárulás, az EU programok, amelyek segítségével a hálózatokat ki lehet építeni, ez nagy segítség lenne, persze. Nekünk nem az ott a feladatunk, hogy új politikákat határozunk meg, amelyek segítségével ezek a célok elérhetőek, de ezek fontos, lényeges kérdések. Egy ide kapcsolódó, vagy talán nem ide kapcsolódó kérdés az az, hogy melyik technológiát hasz, válasszuk ki. Nem tudom, hogy mi motiválta ezt a kérdést. Miért aggódik emiatt? Szeretném megtudni, hogy mit szeretne megtudni. Az országok persze a lehető legjobb technológiákat választhatja ki, ami számukra legészszerűbb. Tehát ez megint országonként eltérő ez a döntés. De vannak olyan megölő energia technológiák, amelyek mindenki számára jók. Ha valaki geotermikus erőművet akar felépíteni, hát tessék, ez bárhol fel lehet használni az Európai Unió területén. Nem úgy van, hogy néhány tagállamnak vannak energia potenciálja, vagy több, mint másoknak. Szerintem eltérőek ezek lehet, hogy az országokban a különbség ott keresendő, hogy más-más összegeket tudnak fordítani. Magyarországon nincs nagyon pénz a megülő energiák fizetésért, és rengeteg beruházó befektető van, aki szíves örömest fektetne be az ilyen technológiákba helyettük, ha megfelelő lehetőséget kapnának, megfelelő önszön, ösztönzőket. Nagyon sok, hogy számol befektető beruházó, szerintem nem a forrás. Nem hiszem, hogy a országonként nagy lenne az eltérésemben. A kérdés valamilyen kap- módon kapcsolódik ahhoz a javaslathoz, hogy legyen egy EU szerte kialakítható fit rendszer, nem tudom. A fit rendszer előnye általában a tagállam szempontjából az az, hogy el lehet dönteni, hogy melyik technológiát kívánja támogatni nem kell előnyben részesíteni egy technológiát, a másik a szemben, és esetleg nem tűnnek értelmesnek, tagállami szinten. Az egyetlen ok, vagy a fő ok, amellett, amely amellett szól, hogy jó lenne egy EU szerte működő rendszer, az az, hogy minimális szintű támogatást biztosíthat az Európai Unió, akkor is, ha az egyéni országok ezt a támogatást nem biztosítják, azon emberek számára rendelkezés áll, akik ki akarják építeni ezt a technológiát. És egy EU szerte működő rendszer bátoríthatja, támogathatja őket. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésére. Köszönöm szépen, igen, tessék. Röviden két pont. Visszatérni Visszatérnék a megölő energiák árára, költségeire. Valami még mindig ledöbbent, minél több megölő energiát használunk, minél több <coughs> ruházunk be, annál olcsóbbá válik a megölő energia. A foszilis energiahordozóknál minél többet használunk, annál drágábbá válik. Szerintem ez egy nagyon jó érvelés, amely amellett szól, hogy fektessünk be a decentralizált megölő energiarendszerekbe. A második pont amely kapcsolódik az ön ö, intelligens hálózat kérdéséhez. Az EU bevezette az intelligens mérőket. A cél az volt, hogy a háztartások 80%-át szereljék fel 2020-ig ezekkel az intelligens mérőkkel. Szerintem ez egy nagyon jó lépés a helyes irányban, amely reagál az igényekre optimálni kell az energiafelhasználást a fogyasztói szinten, az, az, ez az intelligens mérő órák szerepe. De ez annyira nem segít, hogyha nem vezetünk be változó árakat öm, a fogyasztók számára. Tehát, hogyha fix árképzés mellett nagyon jó lenne ennek alternatív árképzések vagy árak. Tehát különben nem lehet optimalizálni az energiafelhasználást. Köszönöm szépen. Van még hozzászólás? Nincs. Matthias asszony, jó utat kívánok. Glante kollégának, köszönöm szépen a szakértőknek, köszönöm szépen a munkatársatnak, akik még itt vannak. Ez egy kellemes, szép délután volt. Mindenkinek nagyon szép hazautat kívánok. Jó utat haza.